van szó, amikor a boxolóról beszélünk. Két klicskó van, két boxoló Ukrajnában. Köszönöm, Sziviec kolléga, Kelem kolléga következik két percben. One of the most important